Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedves kollégák, ahogy tudják, helyettesítem Buzek urat, elnök urunkat, aki most nincs itt, és először bevet, bemutatom uh, Verektet urat, aki a bioalapú iparágak közös vállalkozás képviseletében van itt valamint a az Európai Bizottság volt képviselő másik kollégát, aki a bioalapú termékek és feldolgozás, feldolgozó ipar témáért felelős. Ez a BBI a Horizont 2020 óta az egyetlen közös vállalkozás. A bioalapú iparág a közös vállalkozást most nyáron állították fel, sikeresek voltak ugyanis az előző parlamenti ciklus végén a tárgyalások, és több PPP partnerség született, jött létre. Ezek egyike ez a BBI. Nem tudom, hogy Fanny Sterroy úr itt van-e, üdvözlöm őt is, ugyanis ő az előadója ennek a témának. Egy óra és 15 perc áll a rendelkezésünkre a bevezetőhöz, illetve az eszmecseréhez. Most tehát meg is adom Bárend Ferechtert úrnak a szót, hogy a BBI-ről szóljon 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, Henkel úr, ezt a kedves bevezetőt. Hölgyeim és uraim, nagy örömmel vagyok itt, és azzal kezdeném, hogy megköszönöm mindenkinek, az elvégzett munkát, és ennek a szakbizottságnak is azt a vezető szerepet, amit játszottak, és a támogatást, aminek segítségével ki tudtuk dolgozni ezt a kezdeményezést. Tehát van úr, úr, úrnak is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért. Most tehát mit is fogok tenni? Arra gondoltam, hogy egy rövid áttekintést adok arról, hogy mit tekintünk a bioalapú gazdaságnak, szólok néhány szót ar- arról, hogy miért jó a magány és a közféra partnersége, tehát egy ilyen PPP partnerség. Röviden bemutatom azt, hogy a bioalapú iparágok terén hogyan működik ez a közös vállalkozás, és aztán beszámolok arról, hogy mit kívánunk elérni. A diáim úgy látom még nincsenek a képernyőn. de addig is, amíg megérkeznek, addig hadd mondjam, hogy a bioalapú gazdaság micsoda. Itt arról van szó, hogy a megújuló biológiai erőforrásokat használjunk fel, és nem pedig a foszilis üzemanyagokat. Ugye tudják, hogy a foszilis üzemanyagok nem megújuló erőforrások, a mennyiségük véges. Vegyszerek, közlekedési anyagok és egyebek a foszilis üzemanyagokat ezeknek az előállítására használjuk. A bioalapú gazdaság azt próbálja elérni, hogy egy sokkal fenntarthatóbb módot valósítson meg, amely környezetbarátabb is, amely röviden sokkal ö, jobb jövőt biztosít az elkövetkezendő generációknak. A biolapú gazdaság tehát bemutatja, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy több biolapú erőforrásunk legyen, megújuló erőforrások, és így tovább a fogyasztói piacokat is vizsgáljuk, és azt, hogy a versenyképességet hogyan lehet fenntartani. Ebben a munkában Európában persze nem vagyunk egyedül. Nagyon sok minden történik a világon, szerte a világon, Észak-Amerikában, Brazíliában, Ázsiában. Ezek a Földnek olyan régiói, amelyek szintén jelentősek, és nagyon könnyű a az olcsó megújuló erőforrásokhoz hozzájutniuk. Elég a nátszukorra gondolni például, ami nagyon olcsó biológiai eh, erőforrás. Eh, úgynevezett biofinomítók eh, használatával dolgozunk, ez gyakran takarmányokat jelent, takarmányok felhasználását, és ez persze aggályokra ad okot, hiszen akkor felmerülnek azok a gondok, hogy mi történik a takarmányokkal, elvesszük ezt az állatok elől, és így tovább. Tehát mi azt javasoltuk, hogy az úgynevezett második generációs, tehát nem takarmányozásra szolgáló anyagokat használjuk fel ezekben a biofinomítókban. A PPP partnerség azért jó a mi véleményünk szerint, mert világos kereteket teremt a hosszú távú befektetéshez. Tehát a közszféra, amit a bizottság képvisel, és a magánszféra, amelyet az ipar képvisel, együttműködése. A Horizont 2020 keretén belül valósulhatnak meg ilyenek, de itt felmerült egy olyan nehézség, hogy az éves tervezési ciklus bonyolítja a befektetők helyzetét nehéz nekik hosszú távú befektetéseket eszközölni, és erre ad választ a PPP partnerség, mert eh, akár tíz évre előre lehet tekinteni. Ahogy mondtam, közös vállalkozás, és megpróbáljuk a különböző iparágakat összehozni. Gazdasági szereplőket, ipari szereplőket, amelyek egyébként még nem működtek együtt hagyományosan, ebben a PPP eh, keretben most eh, együtt tudnak működni majd. Ez egyébként nem csak arra lehetőség, hogy ezek a különböző szereplők együtt dolgozzanak, hanem hogy a szakértelmüket is rendelkezésre, egymás rendelkezésre, bocsát, rendelkezésre bocsátják az erőforrásaikat megosszák, és így tovább. Hogyha valamit egyedül nehéz finanszírozni, támogatni, kifejleszteni, akkor együtt összeszervezve a munkát sokkal könnyebben meg lehet tenni, és a befektetésekre is nagyobb lehetőség van. A közféra számára is nagyon előnyös az ilyenfajta partnerség. Nagyobb lesz a mozgástér ugyanis a befektetések esetében, hiszen hogyha a közféra valamennyi finanszírozást rendelkezésre bocsát, ugye a Horizont 2020-ból, az még további finanszírozást fog generálni, tehát minden euróhoz még 2,8 euró járul. Itt majdnem 4 milliárd eurós összegről van szó, hogyha az egészet nézzük. A PPP keretében működik ez a kezdeményezés, tehát az ipar vezeti, és ez a jó garancia arra, hogy valóban meg fog történni az, amit akarunk, és valóban piac és eredményorientált lesz a munka. Nézzük tehát akkor a bioalapú iparágak kezdeményezést. Nem csak a vegyipart nézzük, hangsúlyozom, meg a műanyagfeldolgozást, vagy az energiaipart, hanem megpróbáljuk ezt az egészet egybe fogni, nem csak külön kezeljük az erdőgazdálkodást, a mezőgazdaságot, és így tovább. És nem mindenki elszigetelten dolgozik, hanem egybe fogjuk ezt az egészet. Újfajta szokásokat próbálunk kialakítani, hogy ezek a gazdasági szereplők együttműködjenek. Megpróbáljuk ezeket az embereket összehozni egymással, az üzemanyagipar, a vegyipar, a többi ágazat képviselőit, és kapcsolatba hozni őket a végfelhasználókkal. Ezek lehetnek egyébként ezek a termékek, élelmiszeripari termékek, vegyipari termékek és egyebek, de ezeknek a felhasználóival akarjuk az ipari szereplőket összehozni. Ahogy említettem, ez a szakbizottság nagyon nagy támogatást biztosított számunkra a kezdeményezés beindításához. Ezt elnök úr is említette, hogy magát a kezdeményezést nyáron hagyták jóvá, életbe is lépett, úgyhogy most tesszük meg az első lépéseket, ha úgy tetszik, a végrehajtásban, a kezdeményezés végrehajtásában. És már az első pályázatot ki is írtuk. Ahogy mondtam, kb. 3,7 milliárd euró a teljes összeg, a Horizont 20 2020-ból jön az összeg nagy része, és 2,7 milliárd jön az ipar oldaláról. Az Európai Bizottság képviseli a közférát, és a bioalapú iparágak konzorciuma a magánszféra képviselője. Ezt a konzorciumot azért hozták létre konkrétan, hogy ebben a PPP-ben részt vegyen. A program végrehajtására végrehajtásáról azt mondanám, hogy nagyon fontosak az alapelvek, a nyitottság, tehát bármilyen szervezet részt vehet ebben. Fontos az átláthatóság, a szabályokat előre meghatározták, és ez mindenki számára ismert, valamint a kiválóság alapelve is nagyon fontos, tehát csak a legkiválóbb projektek kapnak támogatást, semmi más feltételt egyébként nem szabunk. Ahogy említettem már, új bioalapú értékláncok kidolgozását célozzuk, és második generációs, illetve továbbfejlesztett biofinomítókat használjuk. Nézzük a magánpartnert, ugye ez a BIC, ez a konzorcium, több mint 70 teljes jogú tagja van, általában ipari vállalatokról van szó, de KKV-k is, illetve KKV klaszterek is megtalálhatók a tagok között. Ezen kívül majdnem 150 társult tag van, nagyon sok egyetem, kutatási szervezet, és, és így tovább és rengeteg szektorra kiterjed ez a mezőgazdaságtól kezdve az erdészetten át a technológiákon, vegyiparon, energiaiparig. A lényeg az az, hogy a tagság az szanaszét megtalálható Európában, gyakorlatilag egyetlen egy Európai Uniós tagállam sem maradt ki, úgyhogy azt hiszem, hogy a reprezentativitással nincs baj. Ahogy mondtam, már az első pályázati felhívást közzétettük, az azt jelenti, hogy a programot így fogjuk végrehajtani. A Horizont 2020-as szabályok alapján zajlik minden. Minden évben tehát lesz egy ilyen felhívás. Az első felhívást azt már lezárták idén október 15-én, és most zajlik az értékelés, tehát az első javaslatok, pályázatok értékelése és remélhetőleg az első támogatási megállapodásokat jövő márciusban alá is tudjuk majd írni. Aztán, hogyha egy kicsit a tágabb összefüggéseket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt arról van szó, hogy megpróbáljuk a hosszú távú fenntartható növekedés létrehozását segíteni, megpróbáljuk Európa versenyképességét erősíteni. Tehát itt valóban arról van szó, hogy új munkahelyeket teremtsünk, hogy növekedést teremtsünk, és hogy ösztönözzük a befektetést az ipar részéről, hogy ipari projektek befektessenek be. És még valami, ami nagyon fontos, ez egy olyan kezdeményezés, amelynek a segítségével meg tudunk szabadulni a foszilis üzemanyagoktól való függőségünktől ez nem életképes alternatíva ugyanis, és mi most életképes alternatívát kívánunk ajánlani. Gondoljunk az energiabiztonságra, az éghajlatváltozásra, és így tovább. Szükségünk van a zöldebb növekedésre, az életképes alternatívára. Az új biztos ugye most már elfoglalta hivatalát, és ő a kutatásért és innovációért felelős biztos, majd úr, aki elmondta, hogy a növekedés, a zöld növekedés és a fenntarthatóság a lényeg, idézek tőle itt ezen a dián, hogy a zöld növekedés az a gazdasági növekedésről szól. Ha nem fenntartható a növekedés, akkor nem is érdemes foglalkozni vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferhachtert úr. És most szeretném megadni a koordinátoroknak a szót. Fanny úrral kezdünk aki egyébként korábban jelentéstevő is volt ennek a témának. Köszönöm szépen! Már nem vagyok tagja az ITRE bizottságnak, de azért eh, figyelemmel követem ezt a témát. Köszönöm. Nagyon örülök. at this moment what we... És hogy ilyen eh, gyorsan megkezdtük ezt a munkát, eh, de olyan problémák merülnek fel gyakran, amiből megértjük, hogy nincsen gyors kezdet. Ez egy új kezdeményezés, és nem szabad megengedni, hogy ennek a haladását akadályozza a régi időszak maradványai. Nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi ezt a témát másodszor. Azt is hangsúlyoznám, hogy ön is elmondta, minden tagország részt vesz ebben a kezdeményezésben, vagy kezdeményezés sorozatban. Régiók, egyetemek és vállalkozások a különböző országokból. Ezt azért hangsúlyozom, mert a Horizont programban több mint 90%-ot a régi tagállamok kapnak a támogatásból. Tehát a költségvetés 90%-a a régi tagállamokba irányul, és a biolapú gazdaság olyas valami, ahol igenis együttműködhetnénk Romániával, Lengyelországról, stb. Ha azt látjuk, hogy az ilyen országokból milyen nagy érdeklődés érkezik, ők valóban a konzorciumot képviselik? A harmadik észrevételem a következő. A konzorciumtól és a bizottságtól kaptak információt arról, hogy regionális fronton mi történik. Ott az intelligens specializáció zajlik, és tudjuk, hogy az Európai Bizottság köti meg a szerződéseket. Az ilyen kezdeményezések Lengyelországban is ismerek olyan régiókat, például Lublinban, amelyek ezen dolgoznak. Ezek nem annyira kiválóak még, de nem szabad őket kizárni, és hogyha csak a regionális fronton tudnak dolgozni, mert az új formulán, a bioalapú gazdaságon szeretnének dolgozni, hogy ön is elmondta, akkor őket is be kellene bevonni. Egy-két év múlva ez nagyon fontos lehet. Nagyon szerettem volna elmondani, és nagyon gratulálok azért, hogy ilyen gyorsan sikerült megindítani a munkát. Köszönöm, Fannister úr és köszönöm szépen, hogy így hozzájárult ez a témához. López asszonynak szeretném megadni a szót. Buenos días. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Nagyon fontos a biolapogazdaságok ágazata a PPP projektek tekintetében, és ez lendületet ad a magánszektornak, amelynél nagyobb intenzitással összpontosul a tőke és nagyon fontos, hogy a KKV-ket még nem tudták eh, teljes mértékben bevonni ebbe a munkába. Az új eh, vállalkozások számára nagy akadályt jelent, hogy óriási beruházást eh, igényel a szükséges felszerelés vagy infrastruktúra. A kérdésem, milyen PPP együttműködéseket tudnak elképzelni, hogy ezeket a hozzáférési gátakat elhárítsák a kisvállalkozások elől. El lehet -e képzelni, hogy támogatást kapnak az olyan vállalkozások, amelyek a tőkehiány miatt nem tudnak hozzáférni ehhez a lehetőséghez hiszen már most is látjuk, hogy hitel szűkével küzdenek ezek a vállalkozások. Ezt a munka tervbe fel kell venni ezeket a projekteket, garantálni kell, hogy a KKV-k legyenek ezeknek a programoknak az elsődleges kedvezményezettei, nem az a célunk, hogy a milliómosokat tegyük még gazdagabbakká, ebben az esetben saját karikatúrájává válik ez a program. A kérdésem, milyen eszközöket képzelnek el a KKV-k támogatására, akár közvetlen támogatással, akár a megtermelt javak elosztásával. Köszönöm szépen. Nincsen több koordinátor a körünkben. Kérdezem, hogy van-e másnak esetleg kérdése. Köszönöm szépen. Hasonló dolgot szeretnék én is felvetni. Nagyon széles témáról van szó. A biolapú gazdaság fontos lehet a vidékfejlesztés szempontjából az Egyesült Királyság egészében de úgy látom, hogy az Egyesült Királyság északi részét az ön térképe nem tüntette fel. Nagyon innovatív egyetemek működnek nálunk, és érdekelne, hogy önök az Egyesült Királyság északi részén hogyan keresik meg, hogyan veszik fel a kapcsolatot az egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Ez nagyon érdekes lenne, hogy a régió közötti együttműködést hogyan tudják biztosítani. Köszönöm szépen, Agnost úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákhoz a kérdésem, hogy a nagy vállalkozások Európában már működnek ezen a területen, ezt mindenki tudja, de ami ennél sokkal fontosabb lesz, az az, hogy a KKV területén is befogadják ezt a területet. Mit tehetünk ez ügyben? Egy klaszter kiépítést kell végeznünk, ez azt jelenti, hogy az egyetemek között és a KKV között legyen együttműködés, a KKV alkalmazottakat továbbképezhessék. Nagyon konkrétan a kérdésem, hogy ilyen projektek léteznek-e már, ahol egyetemek és magán cégek együttműködnek, és ha igen, akkor hogyan támogatják ezeket a projekteket?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 Nagyon örülök annak, hogy KKV-kat és egyetemeket is bevonnak ezekbe a projektekbe. Ők mind foglalkoznak ezzel a bioalapú ipar projekttel. Nagyon fontosak ezen a területen a fejlemények, és nagyon hatékonyan kell ezeket követnünk és a bioalapú termékekkel, erdőgazdasági termékekkel és mezőgazdasági termékekkel élnünk is kell. Ez nem igazán egy kérdés, hanem egy aggodalom is a jogi aktusokat tisztáznunk kell annak érdekében, hogy az ilyen fajta termékek elől a jogi akadályokat elhárítsuk, hogy bio alapú termékekből állítsunk elő például energiát. Még el sem tudjuk képzelni, hogy milyen termékekből, milyen akadályokat kell legyőznünk ennek érdekében. Köszönöm szépen, Virkonen asszony, most pedig Köszönöm szépen, Helmer úr. Van egy kifejezés ebben a jelentésben, miszerint ez a projekt egyértelmű keretet teremt a hosszú távú beruházásokra. Örök nagyon jól tudják, hogy ebben a parlamentben jelenleg a bioüzemanyagok, a földhasználati forgatásról nagyon nagy vita folyik, amit még nem látunk a bio üzemanyaggal kapcsolatban, az pont a hosszú távú beruházási sőt pont az ellenkezőt láttuk. Az európai intézmények egy célt tűznek ki, és aztán az ipar néha nagyon nagy összegeket beruházás, majd meggondoljuk magunkat, meggondoljuk a célokat, módosítjuk, módosítjuk a szabályokat, és így teljes mértékben alássuk az ipar által eszközölt beruházásokat. Ez a projekt, amiről ma beszélünk, pontosan ugyanígy ki lesz téve a szabályzó keretek kényszer, kényszerű változásának? Köszönöm szépen. További kedé. Kapel asszony. Ähm, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok, ez a kezdeményezés nagyon fontos. A bioalapú ipar és az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket támogatni kell. Az első tendereket már kiírták, jövő márciusig ki elemzik a pályázatokat, akkor tesznek javaslatokat. A következő a kérdésem. Hogyan működnek együtt a tagállamokkal? Például Ausztriában van egy külön felelőse a Horizont 2020-nak, egy külön ügynökség. Együttműködnek-e az ilyen testületekkel, vagy kizárólag az önök hivatala a központ? Köszönöm szépen, Kappelasszony, van-e még kérdés? Ha nincsen, akkor 5 percet kap a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, elnök úr! Sorba veszem a kérdéseket. Van Nisztároly úr, regionális alapok, intelligens specializáció. Nyilván teljes mértékben egyetértünk, hiszen ez az alapjának a kezdeményezésnek, hogy európai bioalapú gazdálkodás nem létezhet regionális ipar nélkül. Megpróbálok röviden válaszolni. Például az olaj alapú iparokban az ipar megkapja a nyersolajat, a bio alapúban fordított a folyamat, az ipart viszik a mezőgazdasági termelőkhöz, az állattenyésztőkhöz, úgyhogy elengedhetetlen az, hogy az ilyenfajta szinergiákat létrehozzuk, ami a KKV-ket illeti. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy a KKV-knek kulcs szerepe van. Amikor ezt a kezdeményezést létrehozták, akkor olyan intézkedéseket is tettünk, amelyek biztosítják, hogy a KKV-k mindenképpen részt vegyenek ebben. és nagyon sok eh, KKV-t már képviselnek eh, ebben a munkában, és ott vannak a munkaprogram kidolgozásánál, tehát rögtön a kezdeteknél. A KKV-k részt vesznek ezekben a pályázatokban, és, eh, és egy olyan finanszírozási szabást is kidolgoztunk, hogy kutatásfejlesztés tekintetében KKV-k, egyetemek és kutatóintézetek vehetnek részt a pályázatokban, tehát nagy vállalatok ebből a támogatásból nem részesülhetnek. Ezt az intézkedést azért tettük, hogy a KKV-k is méltányos módon hozzáférhessenek a forrásokhoz. És természetesen a KKV-k, mint a Horizont 2020-ban, kedvezményezettei lehetnek a 20%-os részvétele kapcsolatos pályázati lehetőségekben is, tehát bizonyos intézkedéseket tettünk már annak érdekében, hogy a KKB-k részt vegyenek ebben a programban, és természetesen a követés igen szoros lesz, és hogyha szükséges, akkor megteszük a szükséges intézkedéseket. Ami pedig Nagy-Britannia északi részét illeti, én azt hiszem, hogy a térkép, amit mutattam, kicsit túl elemezték én azt próbáltam mutatni rajta, hogy az Egyesült Királyságot hogy vonjuk be, nem akartam külön részletekbe menni, nem akartam azt indítani, hogy csak a dél, nem. Úgyhogy megpróbálom külön majd kiemelni az északi részt, próbálok majd a sárga körrel mahinálni a térképen. Tehát a régiókat be kell vonni, mert enélkül a kezdeményezések nem lehetnek sikeresek. Ezt próbáltam elmondani. Aztán a jogalkotási akadályokat illetően. Természetesen ez is nagyon fontos. Nem elég, hogyha az ember a kutatásba, fejlesztésbe beruház, hogyha nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket a piacfejlesztésre. Tehát mit kell tennünk? A normákat, a szabályzó tevékenységeket, a bizonyítványokat, közbeszerzési folyamatokat össze kell hangolnunk. És nyilvánvalóan, hogy az ipar szintjén nagyon akaszt ez minket, és nagyon aktívan részt veszünk abban, hogy biztosítsuk ezt a dolgot már a kezdetektől fogva. És ezzel el is érkezem az utolsó kérdéshez. A bioüzemanyagokat illetően. Nagyon is tudatában vagyunk ennek a kérdésnek, Igen, az események úgy alakultak, ahogy nem számoltunk vele. És tudjuk, hogy ha nem reagálunk erre, és nem figyelünk erre, akkor a kezdeményezések rossz irányba haladhatnak. Tehát a fogyasztói aggodalmakra nagyon figyelni fogunk, a szabályzó tevékenységekre és más piaci paraméterekre is megpróbálunk már a kezdetektől fogva más érintetteket is bevonni. Hogy ez elejétől kezdve figyelemmel kísérjük a folyamatot. És aztán nagyon gyorsan a tagállamokkal való együttműködés. Van egy úgynevezett State Representative Group, ami a tagállamokat képviseli, tanácsadói szerepet is ellát, hogyha a tagállamok már megvalósításra kerítik ezeket a projekteket, akkor a regionális dimenziókat is figyelembe veszük. A tagállamok proaktív szerepet fognak játszani. Elnök, köszönöm szépen Ferachtert úr és azt is köszönöm, hogy eljött ide, és ismételt, és uh, ismertette velünk ezeket a dolgokat. Önnek is köszönöm. Akkor én azt hiszem, hogy ezzel az első napi rendi pontunkat le is tudtuk, <clears throat> és térjünk át a második napi rendi pontunkra. <clears throat> Ez pedig a Horizont 2020, a kulcs technológiák az európai vezető szerep a gyártó iparágokban, miközben a panelisták helyet cserélnek, közben nyugodtan előkészíthetik a kérdéseiket. I would like to introduce Mr. Govard Gisbers and Gisbers úr és Morris Pater urak, a TNO-tól. A TNO az alkalmazott tudományos kutatási intézet Hollandiában. Szeretném üdvözölni Kisbersz urat. Okay, you sit there and Mr. Butter sits there. Hello. Okay. Oh, yeah. So, how do we advance the slides? Yes, okay. Oh. Mr. Mr. Tepper. You get some help, no? So, uh, <clears throat> ladies and gentlemen, this study... Hölgyeim és uraim! Ezt a tanulmányt a mi szakbizottságunk kérelmezte, a kulcs technológiákat ismerteti, a katokat, az európai gyártóipar fellendítésére, megint csak erre a napi pontra eredetileg 1 óra 15 percet szántunk, és megkérném Gisberg urat, hogy ismertes a bevezetőjét 10 percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy ismertethettem a jelentésünk eredményeit. Mivel nincs sok időnk, ezért gyorsan megpróbálom összefoglalni. Először is mi a szerkezete ennek a bemutatásnak? Mik a fő pontjai? Először is a háttere és a célja ennek a tanulmánynak, aztán mik a ketek, a kulcs technológiák, aztán mit állapítottunk meg, és végül következtetések és ajánlások. Háttér és célkitűzések. Most lábalunk ki egy fő válságból, új gazdasági növek növekedésre van szükségünk, új ipari alapot kell találnunk, a nagy kihívások megválaszolására és a versenyképesség fokozására. Ehhez azonban az úgynevezett Enabling Industrial Technology fellendítését kell megcéloznunk, ami azt jelenti, hogy az ösztönző ipari technológiák. Nagyon sok projektben próbáltuk ezt beazonosítani, és a 2012-es közleményben is. Európában hat ilyen kulcs technológiát jelöltünk ki, mind a 2020-as horizont stratégiában, mind más programokban. És végül ennek a tanulmánynak a célja, hogy lehetővé tegyük itt a tagoknak, hogy kialakítsák a véleményüket, hogy ezek a ketek hogyan járulnak hozzá az ipari kapacitás erősítéséhez és a kkv erősítéséhez. Itt láthatok a kettek, az a hat kett, amit beazonosítottunk, a kulcs technológia, nanotechnológia, mikro és nanoelektronika, félvezetők, fotonika, fejlett anyagok, in, ipari biotechnológia és fejlett gyártási rendszerek. Ezek foglalják magukban a keteket. Mi a különlegesség ezeknek a keteknek? Ezek nagyon tudásigényes és kutatás és fejlesztés igényesek, és nagyon magasan képzett személyzet kell, hogy dolgozzon velük. Magas a beruházási tőke igényük, innovatív termékeket, árucikeket és szolgáltatásokat állítanak elő ezek rendszeralapú technológiák általában új platformokat teremtenek, új ipari alapokat. Következő dia. Ketek globális szinten. Európa globálisan vezető a tudás alapú technológiákban, publikációk, és a patentek megteremtése területén. De nem használjuk ezt ki, pontosan a Valley of Death probléma miatt. Aztán um, igazából ketalapú termékeknek a gyártása visszaesik egyelőre, de látjuk, hogy Kínában is egyre inkább nőnek a munkaköltségek, úgyhogy ez a versenyhelyzet, hogy változik a jövőben, ez nagyon érdekes lesz. Európában van néhány központ, ami nagyon hírneves, a CAT klaszterekbe. A Minelogic Grenoble-ban, a Bayern Photonics Németországban és határon átnyúló klaszterek, mint a BioValley, Francia, Németország eh, és Svájc bevonásával, és a Medicon Valley, amely Svédországot és Dániát vonja be a projektbe. Az előbb említettem azt a kifejezést, hogy Valley of Death, a halálvölgy. Mit értek ezen? alapvetően ez arra vonatkozik, hogy megszületik a technológia, a tudományos alap, hogy válik ez termékké. Ehhez három pillérre lenne szükség, hogy a halálvölgyön átvezetve meg ala megépítsük a hidet, hidat. A prototípusok, aztán az elterjesztés és végül a tömegtermelés, hogy piacra jussanak a termékek. a halálvölgy nem csak technológia és sülyeztő, igazából kettő ilyen völgy van, van a technológiai halálvölgy, és van a kereskedelmi halálvölgy. És mind a két területre figyelnünk kell. Aztán meg kell ismertetem önöket az a kifejezése, hogy Technology Readiness Level, technológia felkészültségi szint, a prototípus, tesztelés, piaci bevezetés, tömeggyártás, fogyasztás, ezt értékelhetjük egy kilenc lépéses skálával, ezt a bizottság már használja, itt látható dialján biztosítanunk kell, hogy a technológiai felkészültségi szint megvalósuljon. Ehhez azonban a piros nyíl, ahogy szétválik, látják, ez kell szervezettség, piac, gyártás és termék maga. Azt hiszem, hogy kicsit sietetnem kell a dolgokat, hogy lehet egy kett stratégia sikeres, ez a katinatnak a diája, a bizottságtól, szükség van az adaptációra, koordinációra, elkötelezett irányításra és kereskedelmi eszközökre. A következő a lényege a tanulmánynak, hol vannak a kettek a Horizon 2020-as stratégiában. Az első a CAT az nagy része a Horizon 2020-nak, 30 milliárd eurót szántunk erre. Az első rész, hogy a kísérleti termékeket kis volumenű termelésbe beindítsuk, pontosan azért, hogy a halál vagy problémát kiiktassuk. De ehhez technológiai felkészültségi szintet előfeltételezünk. Ezek azonban sajnos néha esnek az állami segélyek tilalmával. Ez néha egy olyan kérdés, amit külön foglalkoznunk kell vele. Természetesen a technológiai felkészültségi szint előfeltételezi az ipar aktív részvételét. Aztán a KKV-k részére kellenek az infrastruktúrák, hiszen nem támogathatják magukat, kellenek kutatási, multifelhasználó kutatási egységek. És az ipar milyen szerepet vállalhat? Hosszú távú fejlesztésekre is figyelnek kell az innovációra is, és a piaci bevezetésre is. A CAT eddig 13 milliárd eurót kapott az Excellent Science területen, 17 milliárdot az ipari vezetés területen, a társadalmi kihívások területén egyelőre nem volt külön elkülétett alap, aztán a partnerségek területén 3,7 milliárd euró, aztán a 2020-as stratégia keretében ott található az EIT Kids például. Aztán a kohéziós politikában és az intelligens specializációs stratégiákban is megtalálhatjuk a keteket. A különböző erőforrásokból az erőforrásokat össze lehet vegyíteni, és így biztosítani lehet, hogy az egész láncolatot lefedjük, itt hagy mutassak egy példát. Fundings and there, of course, the, the, the key point is that when you combine Horizon 20... Amikor a 2020-as horizont összekombináljuk egy másik intézkedéssel, hogy ugyanolyan tevékenységek kettős finanszírozását elkerüljük. Mit jelent a CAT munkahelyteremtés és gazdasági növekedés szempontjából? Az értékláncolatot megújítják, új technológiákat vezetnek be, munkahelyeket teremtenek, még akkor is, hogyha közvetlen két szolgáltatások száma az alacsony lesz viszonylag. Ehhez azonban figyelni kell az oktatási képzési formákra. Van-e képzési hiány? Majd meglátjuk, hogy megvannak-e az embereink a megfelelő képesítéseken. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, A jelenlegi kettek hat technológiára koncentrálnak rugalmasabbnak kellene lennünk, mert nagyon gyorsan fejlődnek. Például a szoftver, az például egy hiányzó ket. Nagyon a technológiai alapúak a ketek. Nagyon jól lehet őket hasznosítani a nagy kihívások kezelésére. A KKV-k részvétel nagyon fontos. több felhasználós technológiai infrastruktúrák, kombinált finanszírozás, képesítések, bizniszmodellek, és így tovább. Végül A struktúrális alapok és a 2020-as horizont összevonása elengedhetetlen, de ezeknek eltér a célja. Az egyik rész a kitűnőség, másik részről pedig pont a spektrum másik vége az alulfejlett régiók támogatása. Integrált megközelítésre van szükségünk, de ahogy mondtam, az állami szubvenciók szabálya lesz ütközhet. Aztán a közvetlen ket alkalmazás az korlátozott lehet. Ezen kívül nagyon nagy beruházásokra van szükségünk a vezető technológiák kidolgozására. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Lisbeth úr. Uh, és egyébként itt tartom a kezemben ezt a dokumentumot mindenkinek ajánlom olvasásra, nagyon érdekes és nagyon jól összefoglalja, nagyon alaposan összefoglalja ezt a témát. Következnek a koordinátorok, Fanisteroy úr kezdi, aki egyébként is már nagyon régóta foglalkozott ezzel a projekttel. Köszönöm szépen, elnök úr, egy pillanattal korábban még a bio alapú gazdaságról beszéltünk, és ez is nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Először is hadd mondjam, hogy én nagy, nagyon büszke vagyok, erre az egészre, de a kérdésem az az, beteszünk, ugye befektetünk ide 20 milliárdot, és úgy járunk el, mint a múltban, hogy a jó technológiákat létrehozzuk, és aztán mindent eladunk Ázsiának. Erről semmi nincs ebben a gyönyörű prospektusban. Tehát megint így fogunk eljárni, hogy rengeteg pénzt beruházunk ebbe, rengeteg ember dolgozik ezen, kidolgozza a technológiákat, majd ez minden átkerül Ázsiába. Ez nagyon szomorú. Mert hát én Hollandiából származom, de hát azért ezt a kérdést ugye fel kell tenni, hogy ha, va, ha nincs semmilyen technológia, amit ezek a társaságok megtarthatnak maguknak, akkor mi lesz? Az ázsiai cégeknek és az USA vállalatainak is ide kell jönni Európába, mert nálunk megvannak a technológiák, és ezeket védeni kell. Tehát a tudásunkat, a know-how-unkat védeni kell és erről semmi sincs itt ebben a tanulmányban. A második kérdésem az állami támogatásról. Igen, hát a Horizont 2020-ban a kísérleti szakaszban vagyunk, de tovább is mehetünk, ugyanúgy, ahogy azt az USA már megteszi. Az USA sokkal tovább megy a kísérleti szakaszban, mint mi azt bármikor megtehetnénk. Tehát az a kérdésem, hogy meg tudják-e mondani, hogy elmozdulhatunk-e messzebb ebbe az irányba, anélkül, hogy később megütnénk a bokánkat. És még egy valami, nagyon örülök, hogy a strukturális alapokat is megemlítették, mert 20%-ot elköltöttünk már, megújítottuk ezeket az Európa 2020-ban ezeket a regionális politikákat, és azt mondtuk, hogy az első prioritás a tudás lesz, és az innováció. Tehát, hogy ezek lesznek a legfontosabbak, a tudás infrastruktúra, az emberek képzése, a kutatás infrastruktúra megteremtése. Ön is ezt helyesen mondta, és itt a brosúrában van is er, ezzel kapcsolatosan egy-két dolog, útmutatás minden érintett fél részére, tehát a tagállamok, az egyetemek, illetve a kulcsfontosságú alaptechnológiák oldaláról vannak információk, különbözőek a szabályok, de ezeket fel lehet használni, sőt életbevágó, hogy felhasználják. Pont ma tartanak egy másik konferenciát itt Brüsszelben a kulcsfontosságú alaptechnológiákról, tehát látszik, hogy van itt érdeklődés. Köszönöm szépen, és ez a két kérdésem van csak. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Kréer asszony következik. Na, és most... Köszönöm szépen, elnök úr. Én most még egyszer szeretnék visszatérni valamire a kohéziós politika és a Horizont 2020 kapcsolata ez a téma. Az igaz, hogy a Horizont 2020 2020-nak az egyik célja az lenne, hogy a kiválóságot támogassa, és hogy a kohéziós politika pedig a régiók fejlődését kellene, hogy segítse. De hogyha megnézem, hogy mennyi pénzt elköltöttek a kohéziós célokra, és a Horizont 2020-ban pedig ugye politikákról beszélünk, ezekről a szakpolitikákról, és egyébként én is pont egy olyan régióból származom, amely a Európa egyik leg kevésbé fejlettebb régiója Szerszország, és itt is vannak olyan projektek, amelyek kapnak kiválósági finanszírozást. De hogyha megnézem, hogy milyen projektek kapnak finanszírozást, akkor azért elgondolkodom arról, hogy vajon a strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti kapcsolat elég erős-e. És hogy vajon, vajon tényleg különböző célokkal előre tudunk-e vinni projekteket. Néha beszélünk mi erről, de aztán üres szavak maradnak ezek, amiket csak hangoztatunk, és a gyakorlatban nem üntetünk át. Úgyhogy talán erről, ha tudnának többet mondani. Tamburánó kolléga. Egy kérdésem lenne a kulcsfontosságú alaptechnológiák alkalmazásával kapcsolatban. a háromdimenziós nyomtatással kapcsolatban kérdezném, hogy ez a technológia kulcsfontosságú alaptechnológiának minősül-e, és ha igen, akkor azt támogatást föl lehet-e használni az ilyen technológiáknak a felhasználására. Köszönöm szépen, most pedig Griffin asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzés és egy kérdés. A megjegyzés, késlekedések, hiányosságok voltak a Horizont 2020-ban, a kis és középvállalkozásokra ez eléggé komoly hatása van. De visszatérve a kollégámhoz, a strukturális alapok és a Horizont 2020 összekapcsolódás, hogy a grafint említették, amit Manchesterben dolgoztak ki, az pont az a régió, honnan én származom. De én azt szeretném, hogy a régióban az emberek lehess, tudjanak kiváló munkahelyeken dolgozni. És magas GDP, nagy GDP növekedéshez hozzájáruló munkákat tudjanak végezni, jó minőségű, jól képzett, profi munkahelyek legyenek hogyha a strukturális alapokat és a Horizont 2020-at összekapcsoljuk, akkor tényleg jó minőségű, kiváló minőségű munkahelyeket kell, hogy teremtsünk a régiókban, a gyártásban, a helyszínen, hogy ott az emberek ezeket a munkahelyeket betölthessék. Köszönöm. Köszönöm, Griffin asszony. Kérdezem, hogy van-e még bárki másnak kérdése? úgy látom, hogy nincs, akkor azt javasolnám, hogy Kisberg úr, vagy esetleg a másik szakértőnk válaszolja meg, Báter úr válaszolja meg ezeket az elhangzott kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésre mindjárt válaszolok is, mondja Gisberg úr. A nagy befektetések, illetve hogy mit fogunk elveszteni, hogy elveszítjük-e a versenyelőnyünket Ázsiával szemben, ahogy ez már a múltban is megtörtént és hogy hogyan, ha védenünk el, hogyan védjük az innovációt és a, a tudásunkat, a know-hánkat. Hát a szabadalmak hagyományosan ennek az eszközei. De azt hiszem a tanulmányunkból is kiderül a megoldás kulcsa, ez pedig az, hogy az innováció sebességét felgyorsítjuk. Tehát az értéktermelési lánc gondolata jön itt be a képbe, hogy a különböző technológiák készeléti szintjét összekapcsoljuk hatékonyan, tehát hogy valóban sokkal gyorsabban elmozduljunk az alapvető alapkutatástól, az alaptechnológiák kifejlesztésétől, a prototípus kidolgozásig, a gyártásig. Tehát ha ezt a folyamatot felgyorsítanák, ez lenne a kulcsa annak, hogy garantáljuk a versenyelőnyünket, illetve hogy, meg is, hogy megtartsuk, illetve megszerezzük ezt a versenyelőnyt. Mert a nemzetközi verseny az egyre erősödik, és ez tovább is így lesz. Tehát csak akkor maradhatunk az élen, hogyha a tapasztalatokból, a sajátunkból és másokéból tanulunk hogyan lehet gyorsabban végrehajtani az innovációt, és hogyan lehet az új technológiák kidolgozásától gyorsabban eljutni az iparhoz, a gyártáshoz. És persze az erős szabadalmi pozíció ezzel együtt lesz hosszú távon azt hiszem a legjobb garancia arra, hogy Európa továbbra is az élen maradhasson. Kollégám azt hiszem a második kérdésre jobban tud válaszolni, amit az amerikai Egyesült Államokról kérdeztek. Mondja Butter úr, még az első kérdéssel kapcsolatban is hadd szóljak néhány szót. Nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról, tehát hogy rengeteget fektet Európa a kutatásba, rengeteg energia befolyik, és ezek a az eredmények elszivárognak. Hát hogyha megtesszük ezt Európában, akkor lesz ilyen eh, a helyi régiókban, eh, régiókba kikerül ez a tudás, ez a, a kutatás fejlesztés egyébként a régióban meg is fog valósulni, valósulni, tehát erről gondoskodni is kell, hogy az eredmények eljussanak máshova is. De a kutatás és fejlesztés ma globális tevékenység, tehát azt nem mondhatjuk el, hogy kutatásra van szükség Európában, és az Európában végzett kutatás az csak Európa előnyére válhat, és hogy ez, ennek az eredményei maradjanak Európában, és kizárólagosan itt legyenek. Ezt nem mondhatjuk, mert akkor a Föld további régiói, többi régióival a kapcsolatot tagadnánk. Egyébként a jelentés egyik következtetése is pont az, hogy nézzük meg az értékláncot, és gondoskodjunk arról, hogy legyen Európában kapacitás arra, hogy ezeket a kutatási eredményeket felhasználjuk. Akkor lehet sok finanszírozást is felhasználni, a Samsungtól, az Inteltől például, és akkor ennek a finanszírozásnak az összegét is szét lehet úgymond teríteni a régió között. Életbevágó ez, amikor azt akarjuk biztosítani, hogy a hasznot is élvezhesse Európa. Aztán a gyártás az USA-ban, hát igen, az Egyesült Államokban is nagyon sok tevékenység zajlik, de Ázsiában is egyébként már így van ez. Megpróbálnak egyre többet több bört lehúzni a kutatásról mondjuk, egyre többet kipréselni a kutatásból. Egyébként mi már egy másik kísérleti projektet végrehajtottunk, ahol értékeltük, hogy az Egyesült Államokban mi történik. Szövetségi szinten azt láttuk, hogy a mondjuk a prototípus készítéstől a kísérleti gyártásig és a tömeggyártásig zajló tevékenységek támogatása szövetségi szinten kevés, állami szinten viszont magas. Tehát mondjuk azt, hogy a kormányok támogatják a Fuji-t annak érdekében, hogy a gyár az ő területükön legyen, de ez egyébként inkább gazdasági fejlesztés, nem pedig a kutatás és fejlesztés támogatása. És Európában is pontosan ugyanilyen tevékenységek már zajlanak. Tehát ennél sokkal bonyolultabb a történet, és én azt gondolom, hogy a kutatásfejlesztés, a Horizont 2020 összekombinálása lehetővé teszi, hogy ugyanez a mechanizmus beindulhasson, tehát erről kell gondoskodnunk. Nem tudom, hogy az utolsó kérdésekre válaszoljak-e most, hogy mert többen a kutatásfejlesztésre kérdeztek rá, és például arra is, hogy a háromdimenziós nyomtatás az vajon kulcsfontosságú alaptechnológiának minősül-e. Egyszerű a válasz, igen. Ez egy nagyon összetett technológia, és a gyártáshoz is kapcsolódik, meg a mikroelektronikához is, nagyon-nagyon magas képzettségű munkavállalókat igényel, tőkeintenzív, tehát az összes feltételnek megfelel ahhoz, hogy kulcsfontosságú alaptechnológia legyen. Oh. Köszönöm szépen. Um, the, the, the question on whether... Az a kérdés, hogy az integráció és a kapcsolat a Horizont 2020 és a kohéziós alapok között hogyan alakul, hogy ez elég el, erőse, és hogy eléggé kihasználjuk-e a lehetséges szinergiákat. Erre az a válaszom, hogy még nem. Már beszéltünk az emögött meghúzódó nehézségekről. A Horizont 2020 elsősorban a kiválóságra összpontosít, a strukturális kohéziós alapoknak pedig egész más a logikája, és nem mindig könnyű kellőképpen összekapcsolni ezt a két logikát. Mint említettük, nagyon lényeges, hogy a teljes innovációs eh, láncot lefedjük eh, a kutatástól a gyártásig, bevonva a strukturális alapokat, támogatva a termékek előállítását, a gyártást, eh, olyan stratégiákkal, amelyek alapvető jelentőségűek. Ami itt nagyon fontos, az az, hogy valamilyen kísérletezési lehetőséget, tereplaboratóriumot, modalitást dolgozzunk ki, arra nézve, hogy ezt a két megközelítést, programot össze tudjuk békíteni, és össze tudjuk kapcsolni, hogy a Horizont 2020 tényleg a kiváló kutatási munkát támogassa, a strukturális alapok pedig abban segítsenek, hogy hogy tovább vigyük ezt a gyártás felé. De természetesen még sokat kell tenni ezen a téren. Azután volt egy utolsó kérdés, amelyek kapcsolatosan csak egyet tudunk érteni a kihívások felsorolásával, és persze ez is nagyon jó kapcsolat volna a strukturális alapok és a Horizont 2020 között, készségekre van szükség a ketek esetében is, nem csak, hogy mérnökökre és phd val rendelkező szakemberekre van szükség, hanem technikusokra is, akik a robotok karbantartásában tudnak közreműködni, akik ilyen fejlett eszközökkel tudnak dolgozni. Tehát a képzésre szükség van nem csak egyetemi szinten, vagy főiskolai szinten, hanem alacsonyabb szinten is, a technikusok szintjén, akik a gyárakban dolgoznak. A különböző oktatási szinteken ehhez beruházásra van szükség, és arra, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiákat népszerűsítsék és előtérbe helyezzék. Ez alapvető jelentőségű, hiszen előregedik a társadalom, nagyon sokan nyugdíjba vonulnak majd a következő időszakban, és ezért többet kell fordítani a képzésre és a készségek fejlesztésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a felszólalóknak, köszönöm a fegyelmüket. Lehet, hogy valakit megfosztottam a lehetőségtől, hogy a második témáról kérdezzen. Ecsenyék úr, tessék, hogyha szeretne kérdezni, illetve Fanny Szerói úr másodszor. Köszönöm szépen. Valóban kétségtelen, hogy a fotontechnológia, a nanotechnológia, a biotechnológia nagyon nagy előrelépést jelentenek, és az is igaz, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiák emberi tőkét is feltételeznek, A tudósok pontosan eh, tudatában vannak, hogy a technológia szempontjából az ember erőforrás a legfontosabb. Azt szeretném megtudni, hogy milyen intézkedéseket terveznek eh, arra nézve, hogy eh, segítsék a kutatók munkáját. Sokaknak nagyon kiszolgáltatott a helyzete tudományos karrierje során, és nagyon sok család egyszerűen nem tudja felvállalni azt a költséget, ami az egész, amit az egész családra ró egy-egy ilyen tudományos karrier. Köszönöm szépen, Fanniszteroy úr, köszönöm szépen. Csak egy további kérdésem van, vagy egy megjegyzésem. Azzal kapcsolatosan, hogy amikor a kutatásra költünk, ennek mi az eredménye, mit tudunk ebből kivenni. Sokat beszélünk a tudás áramlásáról, az ismeretek fejlesztéséről, de ezen túlmenően, ha csak az akkumulátorokra gondolunk, nem is gyártunk több akkumulátort már Európában, pedig mi fejlesztettük ki. A félvezetőipar is teljesen elhagyta Európát, lehet, hogy ez nem az ő tanulmány, öntanulmányának a kontextusa, de hogyha az iparpolitikára is nagyobb figyelmet fordítanánk a tudás, az ismeretek védelmére. Everything. To sell out. And we are going back. És nem azt tennénk, hogy egyszerűen kiárosítjuk a tudásunkat, és húsz év múlva lehet, hogy már nem csak a lakosság egy tizedét jelentjük majd, hanem csak a tizenötöt vagy huszad részét. Nagyon fontos, hogy a tudást a termelésbe is átültessük Európában. Lehet, hogy túl könnyen adjuk át a tudást. Persze ön azt mondja, hogy hát ez így működik, és jó példákat is mond erre, de nekem ez agasztó jelenség, lehet, hogy nem az ön tanulmánya foglalkozik ezzel, de azért ezt elmondanám. Uh, now I have two more persons on the list. Ketten még szerepelnek a felszólalók listáján, Eh, és azután lezárom a listát, Kraber asszony. Köszönöm szépen. Utalt arra a bevezetőben, hogy az innováció nagyon fontos, és nagyon fontos a gyártási fázis is a láncolatban, és hogy ezeket intenzíven támogatni kell, mert két eh, halálvölgy is van a folyamatban. Ami azonban hiányzott belőle, az szerintem a piaci bevezetés Európában itt van egy kis problémánk. Jók a kutatások, tudásalapúak vagyunk, van pénz a támogatásra, de a piaci bevezetés az hiányzik. Nem lehet, hogy a piaci bevezetés hiánya miatt a láncolat sérül, és Európa visszaesik a versenyképesség területén mert egyszerűen itt nincsenek meg a lehetőségek. Tehát vannak-e pénzügyi eszközök, lépések arra, hogy a piaci bevezetést hogyan érik el? Köszönöm szépen. Kudicska asszony. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się. Csak szerettem volna elmondani, hogy én nem értek egyet ezzel a jelentéssel. Nevezetesen a következtetésekben, a 67. oldalon a jelentés a következőket mondja. Azt mondja, hogy ha a strukturális alapokból támogatnak egy projektet, és a Horizon 2020-ból, és az elszegényedett régiókat, és nincs elég elegendő alap arra, hogy az olyan régiókat is támogassuk, amelyek már fejlettek, akkor problémákba ütközünk. Szerintem túl messze menő ez a következtetés. Én azt gondolom, hogy különösen az új tagállamokban azokban a régiókban találhatók az infrastruktúrák, amelyek már investáltak ezekbe, tehát a fejlett régiókban. Lengyelországban például a kormány a költségvetésében arra koncentrált, hogy a csúcs technológiás laboratóriumokat támogassa. Tehát nagyon sok esetben a lengyel laboratóriumok például modernebbek ezért, mint a német vagy francia laboratóriumok. Hogy megőrizhessük ezeket, ahhoz nagyon fontos, hogy minden egyes tagállammal a kutatók együttműködjenek. Különösen a ketek területén. Így én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban fejlődhetnek azok a régiók, ahol még nem fejlett az infrastruktúra, mert néha sokkal gyorsabban fejlődnek, és kulcsfontosságok lehetnek egész Európában. Köszönöm. Szorinya úr. Igen. Köszönöm. Az egyik fő kérdés az az, da cadeia de valor que é gerada por. Nos tehát a, a értékeket is figyelembe kell venni, amit ezek a technológiák teremtenek. Szerintem kétféleképpen lehetne itt beavatkozni. Az egyik az, hogy klasztereket hozunk létre. Nagyon világosan és egyértelműen négy-öt klasztert kéne, globális klasztert kellene kiemelni, ahol Európa világszinten vezető szerepet játszik, és ahol ezek a technológiák már integrálódtak olyan klaszterekről van szó, tehát amelyek értéket teremtenek, és amelyek megakadályozzák, hogy a technológiáinkat elveszítsük, és a, azok a technológiák a világ más területére vándoroljanak, és máshol teremtsenek jólétet és munkahelyeket. De nem biztos, hogy ez egy portugál gond, de én saját tapasztalatomból tudok beszélni. Hát a szabadalmakat, szabadalmak védelmére azért kevés lehetőségünk van, és a szabadalmak egyáltalán bejegyzéséhez is ö, támogatásra van szükség, tehát a, egyáltalán a szabadalmak bejegyzésére, kezelésére, védelmére mondjuk közpénzek kellenének, ö, lehetne ö, egy ilyenfajta megoldást is megteremteni, a, mondjuk a kritikus tömeg a, segíthetné a saját tudá, általunk kidolgozott tudást és technológiákat és ezeknek a védelmét. Köszönöm szépen, Gízbersz úr és Batter úr fog válaszolni. Thank you, Chairman. I will, um, uh, try... Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésre válaszolva, ami az emberi erőforrások, mint kulcs tényező megemlítése a ketek területén. Valóban az emberi erőforrás a legfontosabb tényezője a ketnek, hogyan tartjuk meg a tudósainkat. Szerintem itt az egyes tagállamok között nagyobb az eltérések. Van néhány tagország, ahol a magasan képzett lettek, nagyon nehezen találnak munkát a parágakban. És aztán vannak olyan országok is, ahol néme, eh, ahol eh, kínai vagy indiai mérnököket hoznak be az országba, és az egyetemi diákoknak a nagy százaléka Ázsiából származik. Ez azonban változik, és nem tudom, hogy mindenütte Európában, de vannak jelei, például Hollandiában erről tudok konkrétan, hogy a válság óta a mérnöki matematikai, tudományos szakok sokkal népszerűbbek, mert ezekkel jó az esély a munkahelyek elérésére. Vannak olyan technikai egyetemeink, amelyeknek maximalizálni kellett a hallgatóik számát, például Hollandiában. De más országokban lehet teljesen eltérő a helyzet, és európai szinten szerintem nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a magasan képzettek számára a munkahelyeket találjunk. És felvegyük egyben a harcot a fiatalok munkanélküliség ellen. Tehát szerintem ez nagyon lényeg. Azt hiszem, hogy a következőt átadom kollégámnak. Igen. Van Nistelrooy úr. Mi a helyzet a globalizációval? A kutatás, fejlesztés, bevaló beruházás, és aztán az agyelszívás. Szerintem a nagy cégek döntő fontosságúak Európa szempontjából, de nem munkahelyteremtések szempontjából. A nagy cégek esetében egyre kevesebb a munkahely az automatizált rendszerek miatt. És más költség takarékos megoldás miatt. De nagyon sokat ruháznak be a kutatásfejlesztésbe számukra az nagyon fontos, hogy a downstream, a lefelé menő tevékenységeket támogatják. Szerintünk ez, amikor a nagy cégektől a KKV-k felé irányulnak a leterhelések, ez a folyamat nagyon fontos. Természetesen a nagy cégeknek a tevékenysége fontos a kettek kifejlesztését illetően, Azért, mert akkor a downstream KKV-k bevonása hatékonyabb lehet. Mondok egy példát. Infineon Ausztriában egy áramellátó cég, nekik van külön programjuk arra, hogy a KKV-kat támogassák abban, hogy az ő csípjeiket használják, és így um, egy teljes ökoszisztémát alakítanak ki, egy teljes értékláncolatot. Tehát nem az a megoldás, hogy a kutatás fejlesztésről megakadályozzuk az agyászívást és a kiszivárgást, hanem proaktívabbnak kell lenni, hogy a nagy cégek downstream de akár upstream is támogassák a KKV-kat. Ez fontos a nagy cégek számára, mert akkor nagyobb lesz a jelenlétük Európában. Én ennyit tudok volna, köszönöm. Thank you very much. I, I think uh, are some more questions. Other... Köszönöm szépen. Volt még egy kérdés, amire nem válaszoltunk, mondja Giesbers úr hogy a Horizont 2020-at a strukturális alapokhoz hozzákapcsoljuk, akkor mi lesz azokkal a régiókkal, amelyek ebből hasznot húzhatnak. Itt volt egy példa Lengyelországból, és itt például az alapokat arra használták, hogy pontosan ilyen kapacitásokat építsenek ki, és hát erre van szükség, és ha vannak olyan új régiók, amelyek már befektettek abba, hogy valamilyen fajta technológiai kapacitást kiépítsen, akkor nagyon jó pozícióban lenne, hogy támogatást kapjon, illetve hogy ezt az alapot használja kiindulásnak a további iparosításhoz, gyártáshoz. Tehát pontosan erről van szó, hogy úgy régió, hogy újabb régiók megtehessék ezt az ugrást, és gyorsabban fejlődhessenek, mint mondjuk régebben már jól működő régiók. Tehát mondjuk azért az igaz, hogy minden régió más, lehet, hogy jönnek új feltörekvő régiók, ahol nagyon sok és erős a kapacitás, másút nincs, másút régi ipari struktúrák vannak, és nagyon nehéz az átmenet, tehát nagyon sokfélék a régiók. Az általános dolog, amit mondani akartunk, az az, hogy mindenütt más a logika, de mindent az egyéni régió ra kellene szabni, tehát ott kell megnézni, hogy hogyan tudjuk segíteni a különböző programokkal ezeket a régiókkal. Mindenütt egy kicsit másfajta stratégiára van szükség. Egyébként ez az intelligens szakosodás ötlete is, hogy mindenki a saját erősségeire építve fejlődik tovább. There was also... Volt még a marketinggel kapcsolatban is kérdés. Hát a kísérleti tervek kísérleti projektek esetében is nagyon fontos a marketing. Ahhoz, hogy egy terméket a piacra juttassunk, a marketing elengedhetetlenül szükséges. Egyébként az előadásban is volt egy ilyen nyíl, itt szerepelt, hogy a technikai gyártási folyamat, a termék elkészítése, plusz a marketing, szervezeti változások, a piacra juttatás, a piac teremtés nagyon fontos szerepet játszik, és egyetértek önnel, hogy egyelőre a Horizont 2020-ban ez még kevés figyelmet kap, tehát nem fordítunk elég figyelmet az olyan vállalatok támogatására, amelyek a marketingre helyeznének hangsúlyt. Tehát ezzel egyetértek. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. És akkor, hölgyeim és uraim, még hadd mondjam el, hogy tegnap este a koordinátorok is összeültek, és be kell, hogy számoljak az ő határozataikról. Az első döntés az, az volt, hogy a következő nem jogalkotási témákat hogyan osztjuk ki. Az erőforrás hatékonyság kérdését a zöldek nyújtották be. A címe ennek az az, hogy a körkörös gazdaság felé való elmozdulás, a második ilyen téma a GUE témája, gazdasági, szociális és területi kohézió erősítése az Európai Unióban. Feltenném még azt a kérdést, hogy van-e bárkinek bármilyen egyéb megjegyzése, hogyha nincs, akkor bejelentem a következő ülésünk időpontját, november 17-én délután 3 órától este 6 óra 30-ig Brüsszelben, és szép napot kívánok!